Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák, kedves kolléganők! Azt hiszem, nem lesz nagyon hosszú ez a rész, látom a sorokat is, amelyek igencsak megritkultak, jelentősen. És úgy gondolom, két és fél óra volt, két és fél óra valóban nagyon jó vita volt kiváló szakértőkkel, akik nagyon világosan foglaltak állást és indítottak minket is útnak, úgyhogy nem is hiszem, hogy olyan részletesen és hosszan most mindenről beszélnünk kellene, de azért hivatalosan mégiscsak ezt a jelentéstervezetet be kell vezetnünk. Úgyhogy Helga Trüppelt kérem, hogy röviden, nem tudom egyáltalán tud-e még bármit elmondani, amit nem mondott volna eddig el, de csak a hivatalos for, vagy a forma kedvéért átadom a szót. Igen, köszönöm. Petra, azt hiszem, hogy mint mindig ez is nagyon jó meghallgatás volt, és egyértelmű politikai következményei voltak számunkra, amit mondtál a végén. Többet akarunk az ifjúsági munkanélküliség ellen tenni, de nem szabad a programokat összekeverni. Egyértelmű legyen az, üve, az üzenet a két, tehát az ifjúsági kezdeményezés és a, a szolidaritási tevékenységgel. Minél több pénz van, annál jobb, de a másik oldalon is egyértelmű kell, hogy önkéntes szolidaritás kell. Ez a legvilágosabb politikai kezdeményezés vagy indítatás. A bizottságot szerintem erről meg, tudunk, meg tudjuk győzni, mert egyrészt ők is ezt akarják, több szolidaritást, és remélhetőleg végre többet akarnak a munkanélküliség ellen is tenni nem sok mondani valom van már, mert egész délután beszéltem, és egyértelművé tettem, hogy ez politikai érdek számomra. Még az érdekelne, hogy van-e kollega egyáltalán, aki, a, a, akinek van még valami, ami nem hangzott volna el. De a szélsőjobbtól és a görög kommunistáktól eltekintve azt hiszem egyet tudunk érni, és többséget tudunk találni az új programra nagyon határozottan végig kell mennünk, hogy az Erasmus Pluson belül legyen, vagy van -e előnye, hogy azon kívül van. Ez egy ilyen nagyon tricky question lesz. Mindkettő mellett sok jó érv van, de meg kellene hallgatnunk a tanácsot, meg a több éves pénzügyi kereteket, hogy ott mit mondanak előnyként és hátrányként. Azelőtt még ne döntsünk, de kíváncsi vagyok a többiek mit mondanának. Én nekem már sok mondani valom nincsen, dolgozni fogok, és a módosítókon és a kompromisszumokon igen. Köszönöm szépen akkor azt szeretném csak jelezni, hogy a módosítók határideje október 20-a 11 óra, és hogy szavazni január 22-én fogunk. E, valószínűleg el kell majd halasszuk, mert az Empőnek e, baja, vagy valamilyen fajta ö, e, nyomása lenne, mert annyira szorosan lenne a mi szavazásunk után az övék, hogy nem is lennének E, abban a helyzetben, hogy módosítókat, vagy e, az 54-es cikk értelmében különleges hatáskörökkel bármit is csináljanak. Erre egy ilyen teljesen finom rendszer dolgoztak ki, hogy hogyan vegyen ezt részt. Az Envi is, ami a költségvetést illeti, az 54-essel eh, részt vesz, az Agri, Regi és a Költségvetési Szakbizottság pedig egyszerű állásfoglalást fog lenyújtani. Ez, benyújtani egyszerűen csak lehetőséget kapnak arra, hogy elmondják, eh, mit gondolnak, és akkor nekünk ezt eh, figyelembe lehet venni természetesen viszonylag kom, azok közé tartozunk, akik eh, komolyan szokták venni a többi szakbizottság véleményét, ez nem igaz mindenki, mindenkire, van, aki csak úgy mellékesen eh, kezeli, eh, de, mint mondtam, tehát január 20-a, akkor fogunk majd szavazni a jelentésről. Hárman kérnek szót. Az a három képviselő, aki maradt és akkor utána szerintem mára le is zárhatjuk ezt a vitát, elég hosszú volt ez a nap. Sogrova asszony először. Děkuji. Já bych eh, chtěla především poděkovat eh, jednak za ten hearing, za výborné... Először is köszönöm, köszönetet szeretnék mondani. A meghallgatásért nagyon érdekes hozzászólások voltak, és nagy segítség. Aztán Helga Trüppel kollégának is köszönetet szeretnék mondani a jelentés tervezetért, hiszen ez egyértelműen világosan megmutatja, hogy hogyan tudunk majd ezzel a kérdéssel előre haladni. Mindenképpen támogatom a javaslatot, hogy a neven változtassunk. Eredetileg a bizottság javaslata nagyon hiányos volt a céloknál, ha megnézzük a célkitűzéseket, a szolidaritási testület konkrét céljainál az önkéntes szót nem is találjuk. Az önkéntesség az nem cél, célja a szolidaritási testületnek. És nem arról van itt szó, hogy ez egy ilyen formális hiba lenne, hanem ennek igenis tartalmi jelentősége is van. Hiszen a a jelentés, Trüpe nő jelentése eh, lehetővé teszi, hogy ezzel a kérdéssel is foglalkozzunk. Igenis támogatom ezeket a javaslatokat, hiszen ezzel lehetővé válna az is, hogyha ezt így elfogadjuk, hogy a foglalkoztatási rész csökkenne és az egész aztán az Erasmus pluszban maradhatna, és erősebb lehetne a szolidaritás önkéntesség szempontja. Nagyon érdekes lenne a program. Ezen kívül Ezen kívül a foglalkoztatási szempontnál is a szolidaritást lehetne hangsúlyozni, ami további programoknak az elindítója lehetne. Nagyon örülök, hogy elnék egy előadó lehetek, és együttműködhetünk. Köszönöm szépen, Szilvia. Akkor néhány gondolat, ami még nem hangzott el. A névvel kapcsolatban én azt szeretném elmondani, hogy bennem azért aggályok valósulnak meg, vagy igaziból ez nem egy testület, ez nem egy testület. Nos, hát viszont ezt a nevet, hogy szolidaritási testület már most is használják. Tehát ezt már igaziból jó lenne, hogyha azzá válna, de most még nem az. Hogyha csak kezdeményezésről beszélünk, az lehet, hogy úgy lekicsinyíti ezt a dolgot. Én szerintem én magam is, amikor megpróbáltam elmagyarázni az empő számára is, hogy a szociális inkluzió, foglalkoztatottsági kérdéseket hívják, ahogy akarják, de ahogyan ez elhangzott, ez az önkéntesség a szolidaritás alapján valósul meg, és ez kell, hogy a vezérlő elv maradjon. Számomra van egy másik kérdés is, ami azért nagyon érdekes. A közvetítés nem valósul meg, mert gyakorlatilag közvetlen kapcsolat alakul ki a fiatalok és a program között, de korábban volt egy olyan köztes terület, amely a hálózatokra épült. Helgától kérdezem, hogy ezek a bizonyos szervezetek, akikről Helga is beszél, ezek mik lennének? Ezek, ezek a hálózatok, amelyek most is segítik. Ha így van, annál jobb, akkor teljes mértékben egyetértek, de lehet, hogy jó lenne, hogyha ezt konkrétabban így megneveznénk, hogy ez egy konzultatív hálózat mondjuk. Egy másik kérdés, én nem szeretem egyébként, hogyha itt benne maradnak a privát cégek. Lehet azt mondani, hogy olyan cégek, akik a szolidaritási testület barátai. Ezt mondjuk ki lehet mondani, nem ezek a szervezetek alkalmazzák a önkénteseket, tehát ezt világosan el kell mondani. Más nem is szeretnék most hozzáfűzni. Luigi Morgano. Én is csak nagyon röviden. Nekem teljesen világosan kiderült az, hogy senki nem szeretné azt, hogyha megkettőződnének ezek a kérdések. És hogyha ez így van, akkor nem világos a helyzet, és ezen keresztül az egész rendelet, amely különben rögtön életbe is fog lépni, olyan kusza lesz. Ezért azok a kritikus pontok, amelyekről ma szó esett, mind olyan irányba visznek el, hogy tegyünk különbséget a munka világa és az önkéntesség között. Tehát a kettőt nem szabadna összekeverni. Ne felejtsük el azt, hogy az önkéntesség az mindig ingyenes is. Hogyha ez nem világos, akkor gyakorlatilag mindent betehetünk ugyanabba a kosárba, és szerintem ez nem lenne jó. Ezzel az aspektussal kapcsolatban a szolidaritáson keresztül teljesen világosan kiderült, és az Európai Unióról szóló szerződés kettes cikkére való utalás teljesen világos, hiszen az alapjogi kartában is szerepel mindez, és ezt azért is mondom el, mert azt gondolom, hogy a szolidaritási aspektus az egyik olyan koncepció, amely mindenképpen egy közös értéknek számít, állandóan utalunk is rá, ezért lenne fontos az, hogy ezt a jövőben még inkább hangsúlyozni lehessen. Persze vannak azért még itt kérdések bennem, ezeket majd meg is próbálom világosabbá tenni, de az egyik aspektus, pontosan abból kiindulva, hogy ugye ez egy rendelet, látni kell, hogy melyek azok a szervezetek, akik részt vesznek a folyamatban. Mind a küldő, mind a befogadó szervezetekre gondolok, hiszen itt két hét vagy két hónap, hát ez mit jelent? Nem szabadna, hogy ez a projekt, ami egyébként önmagában nagyon jó, elképzelhető, hogy a jövőben tényleg megfelelőképpen finanszírozni fogják, és akkor majd igazi programmá válik. Valójában én attól félek, hogy ha ezeket a dolgokat nem tesszük világossá, az senkinek sem érdeke. Mindenki, aki ma felszólalt, utalt ezekre a kritikus pontokra, és azt hiszem, hogy teljesen világos volt az, amit hallhattunk ebben a tekintetben. Köszönöm szépen. Szeretne még valaki bizottság, vagy bárki hozzászólni? Csak ha szeretnének. Thank you very much, Madam Chair. So if we get to... Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy lehetőségünk van hozzászólni. És szerettem volna elmondani, hogy mit is gondolok erről a kérdésről, vagyis felírtunk mindent, ami számunkra fontos, és szerettem volna azt megismételni, amit az igazgatónk is mondott. Ez csak a folyamat eleje valójában. És ezek a programok amúgy is egybeesnek az alulról építkező kezdeményezésekkel, és ezért a definíciók nagyon nyitottak. Talán erre is jó, vagy érdemes emlékezni. Tudjuk, hogy az implementációs szervek úgy fogják alakítani a programokat, hogy azok a lehetőleg megfelelőképpen működjenek. Köszönöm szépen. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy minél világosabb egy rendelet, milyen világosabban határozzuk meg a dolgokat, annál könnyebb a végrehajtás, mert akkor nem kell végül az interpretációval időt vesztegetni hogy vajon mi volt a szándéka a törvényhozónak vagy a jogszabályalkotónak. Azt gondolom, hogy számunkra nagyon fontos a világosság, az egyértelműség, hogy később ne legyen félreértés. Helga, szeretném még valamit hozzászólni? Igen, teljes mértében osztom ezt. Vannak más programok, ahol nem volt ennyire világos a dolog, vannak olyan irányelvek, aktív-passzív, mi a definíciónak az értelme, amint nem világos a fogalmazás, rendkívül sok politikai probléma merülhet fel, és ezt ki lehet használni, vissza lehet vele élni. Nagyon fontos tehát, hogy világosan határozzuk meg, hogy mit akarunk elérni. És még egy utolsó dolog azzal kapcsolatban, amit Szívia mondott, én nem akartam a jelentésemmel kapcsolatban mindent elmondani itt most, mert írásban már rendelkezésre áll, de az ifjúsági szervezettel való együttműködés elengedhetetlen. Ők az igazi szakértők, és az ők szakértői tudásából mindenképpen merítenünk kell nekünk is. És erre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, hiszen ők már évek óta végzik ezt a munkát, ők tudják, hogy hogyan kellene, hogyan kell a fiatalokat bevonni, tehát nem egy top-down, hanem egy bottom-up megközelítésre van szükség. Jó, köszönöm szépen, Luigi, bocsánat, nem vettem észre, hogy hozzá akarsz szólni. Csak nagyon röviden, Értem ezt a nyitottságot, de azért itt egy rendeletről beszélünk, úgyhogy bennem felmerül az a kétség, hogy ez nem fog jól működni ez a rendszer. Miután a politikai és jogi alapokra szükség van a gazdasági aspektusok mellett, ezért szerintem érdemes lenne most erőfeszítéseket tenni. Én azt gondolom, hogy a mi szakbizottságunk is készen áll erre, tegyük meg a lépéseket annak érdekében, hogy minden alap világos legyen. Az Erasmus esetében szintén így tettük ezt. Én ezt azért is mondom, mert mi nyitottak vagyunk az együttműködésre. Ja, vielen herzlichen Dank. Jó, köszönöm szépen. Mindenkinek köszönetet szeretnék mondani, akik még itt maradtak, kitartottak. Köszönöm szépen a mai érdekes ülést, köszönöm még egyszer a tolmácsoknak a munkáját és nekik is minden jót kívánok az estéjükre, és szeretnék utalni arra, hogy a következő ülés október 19-én lesz 9-től 12.30-ig. Köszönöm szépen, de addig biztos találkozunk különböző alkalmakkor. Kellemes estét mindenkinek!